Lezárom. Elfogadtuk. T17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 179-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 181-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Következik Ó, ezt automatikusan elfogadtuk. Na mindegy. Megnyitom a szavazást az R34-ről. Megnyitom a szavazást. Az R34-ről, mert a 33-at automatikusan elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R35-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R36-os következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. R37-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 197-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. R38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. R39, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 207-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, Elutasítottuk. 212-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 211, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, Elfogadtuk. R40-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. R40. Lezárom, elfogadtuk. R41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 227-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R42-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 238-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. R43-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R44-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 254-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R45-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47-es, R47-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 275-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. R48-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R49-es módos, kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 285-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. R50-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 298-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 300-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. CIE 31-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 309-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 310-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Célje 32-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 320-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 321-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 322-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 324-es. megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, 323-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 325-ös, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 326-os, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. célje 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. CIE 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 331-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, 332-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 333-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 334, megnyitom a szavazást. es Elfogadtuk. 335-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 339, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk 336-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 337-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 338-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 450-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 340-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 341. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 342. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 343, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 344, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 441, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 345, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 347-es. Ez oka fogyottá vált. Úgyhogy a célje 35-ös kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 349-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 350-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 351-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 352-es, megnyitom a szavazást. Klub. Lezárom, elutasítva. CIE 36-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 358-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 359, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 360, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. CIE 37, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 369, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 368, Első része, 368 első része, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva második része a 368-as módosítónak. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. Ja, elfogadtuk, elnézést mondja az elnök, elfogadtuk. Három... A titkárság azt mondja, hogy el kell fogadnunk, itt részenkénti szavazásról volt szó, és hogy el kell fogadnunk. El van fogadva. Én, én azt mondtam, hogy elutasítva megszokásból. ő a titkárság utána néz, mi pedig folytassuk, jó? Tehát akkor nézzük. Ö, Hogyha szavazat egyenlőség alakul ki, akkor... A... Nyom be, nyom be ha a szavazat egyenlőség alakul ki, akkor a benyújtott szöveget, az eredetiek benyújtott szöveget tekintjük elfogadottnak ez a szabály. Akkor ez megoldódott, tehát elfogadtuk. Mindannyiunknak nem volt igaza. Egyikünknek sem volt igaza. Köszönöm szépen a csapatnak a pontosítást. A 300 Ident. 370-371-es azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 372, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Elutasítva. CIE 38, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nézzük a 381-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 382, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 383, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. CE 39-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. lezárom, elfogadva 390, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. CIE 40-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom Elfogadva. 396. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 397. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Elfogadtuk a 397 es Azt akarják, hogy azt akarják, hogy ismételjük meg. Jó, akkor nézzük, a 397-esről újra szavazunk, tehát 397-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 398. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. szia 41-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nézzük a 404-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 405. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 406-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 407-es. 407-es, igen, mert a másikat elutasítottuk, megnyitom a szavazást. elutasítva. 409-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 408, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 410, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. CN 42, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És akkor EB12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 424-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 425-ös, megnyitom a szavazást. lezárom, elfogadva, Akkor nézzük az EB13-as kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. EB14, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 435. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 436-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 437-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 438, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 439. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, elutasítva. 440, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 434-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 442-443 azonosak. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. 444, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 451-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. EB15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. EB16, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. EB17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 464-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. CTF 10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. CTF 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 470-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 471-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 472, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 473-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. CTF 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elfogadva CTF 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 482-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 484-es, megnyitom a szavazást. Mit is Tehát 484, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 480, tehát akkor nem CTF 14, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 490, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 491, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, elutasítva, igen. 492, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva elfogadtuk, akkor 534-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. ED3-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom elfogadva. 540-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 541-es módosító, megnyitom a szavazást. lezárom. Elutasítva 542-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 543-as, megnyitom a szavazást. Elfogadva az 543-as, akkor nézzük az ED4-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Le Lezárom. Elfogadtuk. ED 5-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 554, megnyitom a szavazást, két részben, első rész. Lezárom. Elfogadtuk, második rész. Elutasítottuk. 555. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 556. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 557. Elutasítottuk. 558-asról megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 559. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. D'accord. Euh, L'amendement 560, le vote est ouvert. 560-ról megnyitom a szavazást. 559-est és 560-ast újra szavazzuk, azért mert a néppártból egyel többen szavaztak. Akkor újra. No. <laughs> Oui, oui. On recommence. Bon, on recommence. On recommence. On recommence. Újra szavazunk. 559. Le... Mes chers collègues, on... Kedves kollégák, 559-esről szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk. 560-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 65-ös, megnyitom a szavazást.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 562, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 563, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. 564-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 565. Megnyitom a szavazást. Lezárom. V6-os kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. V7-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 577, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 579, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 580, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. V8-as. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 582-es, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. 585, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. 586-os, megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 587, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 589-es, megnyitom a szavazást. Le vote est clos Lezárom, elfogadtuk. 589. Szikló. Lezárom. Elfogadtuk. 591. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 592, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk 593, megnyitom. Lezárom, elfogadtuk 594-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. A preambulumot elfogadtuk, ezért ez a rész kiesik. FR1-es kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. FR2. Nem. Megnyitom a szavazást. Oui, oui, oui, oui, FR3. Le, le vote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 megvan. Lezárom. Elfogadtuk. 613-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 608-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 609-es. Megnyitom. Tehát a 609-es és az 590-es erről szavazunk, lezárom, elutasítottuk. 611, megnyitom. Lezárom, elutasítottuk. 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 616, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Végszavazás következik. Név szerinti szavazás. Készen állnak? Megnyitom a szavazást. Lezárom. 23 2 ellenszavazat ellenében 5 tartózkodással megszavaztuk. Mindenkinek gratulálok, mindenkinek köszönöm a munkát, gratulálok a társjelentéstevőknek, az árnyékjelentéstevőknek, a koordinátoroknak. Hát 1 óra 15 percet azért csak megspóroltunk. Monika szót kér. Just wanted to say... Elnézést kérek. Csak köszönetet szeretnék mondani Helga Stevens nevében is, és jó magam nevében is, az árnyék előadóknak köszönöm a kemény munkát, még soha nem láttam egy ennyire jól összeállított szavazólistát, jól volt koordinálva, köszönöm szépen a titkárságnak is, tökéletes munkát végezte. And thank you to all our... Köszönöm szépen a tanácsadóknak és az asszisztenseknek is a kiváló munkát. Köszönöm szépen, és zárásként engedjék meg, hogy kérem a naptárukba jegyezzék fel, azt a kis barátságunk zálogaként szervezett eseményt, amit november 28-ára Brüsszelre szerveztünk, 20, 18 órára. Egy koktélra hívom tehát önöket a hosszú munkánk lezárására. Kérem, jegyezzék fel már most a naptárjukba ezt a koktélt. Köszönjük szépen, köszönjük az elnök asszony a tolmácsoknak is, és kellemes estét kíván mindenkinek!